Tatni önöket arról, hogy csak egyetlen állásfoglalási indítványi javaslatot kaptam, úgyhogy ezzel szeretném a vitát lezárni, és holnap fogunk déli 12 órakor szavazni erről a kérdésről. A következő napi rendi pontunk Derek Vón úr jelentése. A 2013. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások a bizottság szakaszain kívüli szakaszok. Az első hozzászóló a jelentés készítője, parancsoljon öné a szó. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem könnyű az emberek a saját költségvetését megállapítani. Éppen ezért nagyon szépen köszönöm az árnyék előadóknak, a bírónak, a parlamentnek, az elnökségnek, a főtitkárnak, a parlament főtitkárnak, köszönöm szépen az együttműködést. Így tudtuk összeállítani ezeket az útmutatásokat. Azt hiszem, hogy széles konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy nehéz gazdasági helyzetben az Európai Parlamentnek megfelelő szerepet kell játszania, megtakarításokat kell eszközölni a saját költségvetésében, és azt gondolom, hogy kevesen gondolják itt a parlamentben, hogy nem helyes befagyasztani a költségvetésünket. Azt gondolom, mindenképpen garantálnunk kell, hogy a parlament költségvetés az infláció alatti szint szintleten történjen. Kérdés persze az, hogy mi az infláció, vagy mi ennek a mértéke, de azt hiszem, hogy szélesen megállapodás ezzel kapcsolatban. Örülök annak, hogy a fő ajánlásokat amelyek az útmutatásokban szerepelnek, ezeket elfogadták. Fontos az, hogy parlamentként meghatározzuk, hogy hol tudunk a saját házunk táján takarékoskodni. El kell kerülni felesleges új kezdeményezéseket, csak akkor kell őket támogatni, ha valóban szükségesek. Azt hiszem, be kell fogyasztani az utazási költségeinket. A fő eh, titkár úrtól kértük, hogy készítsen egy elemzést erről. Minden olyan plusz jutatás, napi díjat és irodai illetéket vagy jutatást is csökkenteni kell, ezeket addig úgymond be kellene fogyasztani, míg ez a mandátumunk véget nem ér. Minden a sorunkat át kellene vizsgálni, kiváltképpen azokat, amelyek mindig alul vannak kihasználva. Ezeket meg kellene nézni, ott is lehetne megtakarítani összegeket. És azt gondolom, garantálnunk kell azt is, hogy elkerüljük az elkerülhetetlen új építési projekteket a mandátum végéig. Nagyon sok eh, épülettel kapcsolatos projektünk volt az elmúlt időben, most meg kell néznünk, hogy valóban szükség van -e erre. Fontos van az átláthatóságra, a parlamentet ezekről az épületekről, projektekről tájékoztatni kell. Üdvözlöm azt a kérést, hogy a Költségvetési Bizottságot rendszeresen tájékoztassák a javasolt épületek kapcsolatos projektekről. Nagyobb együttműködése van szükség más EU-s intézményekkel, például együttműködhetünk a tolmácsolás, fordítás, épületpolitikában, biztonságpolitikában és emberi erőforrások területén is. Például van egy közös megállapodásban, amely hatályba lépett, a Régió Bizottsága és a a Gazdasági Szociális Bizottság együttműködnek nagyon sok ilyen kérdésben. Azt gondolom, hogy meg kellene néznünk ezt a közös megállapodást, tanuljunk tőlük. Talán együttműködhetnénk velük is. Együttműködés nagyon fontos, megint a megtakarítások érdekében. Én azt gondolom, hogy van itt még lehetőség a fordítás területén megtakarításokat eszközölni. Nagyon sok lehetőség van, és elfogadom azt is, hogy nem mindig könnyű ezeket meghatározni, nagyon nehéz megvalósítani ezeket a célkitűzéseket. Azt szerettem volna, hogy a főtitkár úr egy független értékelést készített a parlament költségvetéséről. Így lehet úgymond friss szemmel, külső szemmel megvizsgálni a költségvetésünket és a szükséges megtakarításokat megfogalmazni. A Költségvetési Bizottság és az elnökség között egy munkacsoportot kellene létrehozni, külső szakértőket bevonva. Azt hiszem, hogy ez a munkacsoport egy független értékelés alapját kész képezhetné. Ez a munkacsoport egy tanulmányt is megvizsgálhatna. Az idei közvetési folyamatban kértünk egy tanulmányt. Az tanulmány arról szól, hogy az Európai Parlament, az európai, többi európai parlamentet és a, az amerikai kongresszust is megvizsgálna ilyen szempontból. Nagyon fontos például az utazási költségekkel kapcsolatos vizsgálódás. Ez a munkacsoport például megnézhetné ezeket. Aztán végül azt mondanám a kollégáknak, megértem, hogy van, akit aggodalommal tölt el ez az elképzelés, hogy befagyasztjuk a parlament költségvetésének egy részét, lehet, úgy gondolják, hogy nehéz elérni, de vannak mások, akik még messzebb akarnak menni, és még inkább csökkenteni szeretnék a költségvetést néhány módosító, amelyről holnap szavazunk, ezt tükrözik. Remélem, hogy a legtöbb kolléga ebben a tisztetházban egyetért azzal, hogy a megfogalmazott útmutatások valóban jó utat mutatnak előre, amely segítségével meg tudunk takarítani összegeket a parlament költségvetésében, ugyanakkor garantálni tudjuk azt is, hogy ez a parlament hatékonyan működik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a bevezetőt. Ezzel átadom az szót Holmájer asszonynak, négy percre a szót. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, kolléganők! Először is szeretnék köszönetet mondani Vón kollégának, az előadónak, hiszen kiváló volt az együttműködés, és igen, és készen állt arra, hogy intenzíven megbeszéljük az összes problémát, és megoldást találjunk. Már tavaly is egy takarékossági költségvetést terjesztettünk elő, 0,8%-kal emeltük az előző évihez képest, és a horvát és Lisszaboni bővítés és a Lisszaboni szerződés miatt még mindig illetve ennek ellenére is még mindig 1,8%-os növekedés alatt vagyunk. Így is megfelelünk az útmutatásoknak és annak is, hogy igenis takarékos költségvetést akarunk. Tudatában vagyunk annak, hogy egy olyan környezetben élünk, ahol nem lehet nagy pénzügyi jellegű ugrásokkal előrejutni, hanem össze kell húznia magát az embernek, és a költségvetés továbbra a hatékonyság és megtakarítási lehetőségek szempontjából meg kell vizsgálni. Üdvözlöm egy munkacsoport létrehozását, melynek célja, hogy közösen az elnökséggel és a főtitkársággal, parlamenti eh, adminisztrációval együttműködjenek, sőt külső szakértőket is, ha szükséges és észszerű bevonjanak. Helyesnek tartom azt is, hogy az intézményközi együttműködést erősítjük továbbra is, és hogy intenzíven végig gondoljuk, sőt, szervezetileg és eh, a hatékonyság szempontjából a parlament munkáját, az alkalmazottak a munkáját optimáljuk, optimalizáljuk. Tavaly csak a tolmácsolás és fordítás terén egy év alatt 21 millió eurót tudtunk megtakarítani. És ennek értelmében kell ez évben is eljárnunk. Ahogy von kollega is említette, az utazási költségek, napi díjak kérdését is be kell venni ebbe a csomagba, és az épületekkel kapcsolatban pedig igenis fontosnak tartom azt, hogy mindazt, amiről már határoztunk, azt megvizsgáljuk, hogy költséghatékonyan kerültek-e a tervek megvalósításra, az építkezések és felújítások. Megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet középtávon is költségeket megtakarítani, éves szinten hogyan lehet szinergiákat kihasználni a többi intézménytől is elvárjuk azt, hogy erőfeszítéseinkhez csatlakozzanak, támogassanak minket ebben. Szükségesnek tartom azt, hogy egy olyan úton induljunk el, ahol egyrészt a parlament precíz munkájával, másrészt pedig hatékony és jó szervezéssel tudunk előre haladni. Köszönöm a titkárságnak, főtitkárságnak, az elnökségnek a kiváló együttműködést, és azt szeretném, hogy sikerüljön észszerű, szilárd és jól igazolható költségvetést összeállítani. Köszönöm szépen, Holmájer asszony. Most pedig két percre megadom a szót Hercog asszonynak. Köszönöm szépen, elnök

Nagyon szépen köszönöm, hogy tiszteletben tartotta a hozzászólási időt, most pedig Gebrandi úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretnék Derek vonnak az előadónak eh, gratulálni, hiszen kiváló munkát végzett, és nagyon kellemes eh, formában állt mindig az árnyék előadók rendelkezésére, és köszönöm ezt. És az előttem szóló két felszólaló, a Néppárt és az SZSD képviselője a saját költségvetés megtakarításairól beszélt. A tavalyi év az tényleg nagyon nehéz volt, hogy a csökkentéseket elfogadtassuk a házban. Most úgy látom, hogy a parlament teljes mértékben kész arra, hogy sokkal kritikusabban vizsgálja meg saját házon belüli költségvetésünket. Ez logikus. A gazdasági válság egyre erősebb, és a tagállamok is sokat küzdködnek költségvetéseikkel. Egyetlen egy válasz van erre, erősebb átláthatóság, a még mindig nem eléggé átlátható a mi költségvetésünk, e területen sokat kell még tegyünk. Ennek egy eleme amit Von úr előnye, jelentése is tartalmaz, a saját költségvetés megvizsgálása, hogy azonosítsuk azokat a pontokat, ahol további megtakarítási lehetőség van. Tavaly ebben a plenáris teremben kétszer próbáltuk ezt meg a, a mentesítési jelentésben, és abban is, amiről most beszélünk, csak az előző évi költségvetésről. Akkor a bűró még nem pozitív formában reagált erre. Verhofstadt Buzek elnöknek akkor még levelet is írt, és kérdezte, hogy a plenáris a Költségvetési Bizottság pedig mikor, kap, mikor kapja meg a költségvetési elemzést. Emlékszem, hogy elnök úr önön keresztül a mai elnök Schulz úr határozottan felszólt, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni ennek érdekében. A főtitkár a bűróval együtt elemezte az összes költségvetési sort és így tudtunk egy a 2013-as költségvetési javaslatnak egy vázát ma összeállítani. Most pedig a politikai feladat az, hogy kiválasszuk, hogy melyek azok a területek, amelyek te javaslatból átültetünk a valóságba, ez nem a bűró feladata. Az általános vonal, a befagyasztás az helyes, és remélem, hogy az év hátlalévő részében józanul fogunk tudni e vonal mentén előre haladni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, most pedig akkor Richard Ashford úrnak adom meg a szót, két és fél percet kaparancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök úr. Elnök úr, a nemzeti kormányok Európa szerte igyekeznek költségeit csökkenteni, hogy több értéket biztosítsanak ugyanezért a pénzért, és költségvetéseiket ellenőrzés alatt tartsák. Nekünk is ugyanezt kellene tennünk itt a parlamentben az intézmény költségvetését nagyon szigorúan kell megvizsgálnunk, szigorú költségellenőrzést alkalmaznunk. Itt van a lehetőség arra, hogy valódi vezető szerepet mutassunk. Szeretnék a főtitkárnak egy méltató megjegyzést tenni, ugyanis nagyon realisztikus számadatokat említett. De képviselőként nem követelhetjük meg a többi európai intézménytől, hogy kövessék ezt a példát. Azonban valódi megtakarításokat kérhetünk tőlük, és nekik kell bizonyítaniuk, hogy értéket tudnak nyújtani ugyanazért a pénzért. Teljes mértékben támogatom a költségvetés befagyasztására vonatkozó óhajukat, sőt egyes területeken én még tovább is mennék, és Von úrnak pedig gratulálok a nagyon jó jelentéshez. Azonban három megjegyzést tennék. Az első az épületpolitikára vonatkozik a parlamenti képviselőknek kritikusan kell nézniük az épületekbe való beruházást, a költségellenőrzést, az épületek kezelését. Sőt, a többi intézménytől is azt kell megkövetelnünk, hogy a források megosztásával takarítsanak meg pénzt. A következő pedig az adminisztratív és személyzeti költségek. Meg kell néznünk, hogy az intézmények a valódi megtakarításokat alkalmaznak a méretgazdaságosság kihasználásával. Személyzeti szinten meg kell néznünk a személyzeti szabályzatot, illetve a személyzeti nyugdíjpolitikát annak érdekében, hogy azok valóban aktuálisak legyenek. Végezetül pedig nem lehetséges lefolytatni ezt a vinát, vitát anélkül, hogy meg nem említenénk az Európai Parlament kettős székhelyét. Szeretnénk, hogyha a székhely kérdését ellenőrzés alatt tartanánk, ugyanis elképesztő, hogy hatékonyságot, költségmegtakarításról prédikálunk a többi intézmény számára, a többi tagállam számára, miközben mi magunk is pazaroljuk a pénzt. Tehát a jelentéstevőt és az Európai Parlamentet felszólítom arra, hogy ezt a vitát folytassuk le, ugyanis hitelességünk forog kockán. Nagyon köszönöm, mondja az elnök úr, nagyon köszönöm tehát. Most pedig Portes úrnak adom meg a szót egy percben. Nagyon köszönöm, elnök úr. Az általános iránymutatások a következő évi költségvetésünkre megfelelő irányba halad. De vannak más dolgok is. A plenáris ülés szolgálatai úgy döntöttek, hogy egy javaslatot kifelejtenek ebből a vitából, és ez a következő. Az Európai Parlamentnek megállapodásra kell jutni a tanácsal és a bizottsága annak érdekében, hogy befagyassa az európai parlamenti képviselők fizetését. 2012-ben. Ez a javaslat, ami szerintem nagyon mérsékelt és észszerű, szerintem nem kell, hogy kimaradjon ebből a vitából. Nincs erre okunk ugyanis ezt az intézkedést nem tudjuk elérni, hogy ha nem nyúlunk hozzá az európai parlamenti képviselők statútumához. Itt az Európai Parlamentben nem akadályozhatjuk meg, hogy az európai parlamenti képviselők nyilatkozzanak a jövedelmükről, hogy bevallást készítsenek. Ezért ezen okokból illetve barátainkkal az Európai Uniónak már nincs egy szüksége ellenségekre. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Most pedig másfél percben Andrászen asszony a szó. Köszönöm szépen. A válság közepette, amikor a tagállamokra megszorító intézkedéseket ró rá az EU, ez a tiszteltház úgy gondolja, hogy infláció növelése van joga. Abban sem tudnak megállapodni, hogy mi legyen az inflációs százalék. 1,9 vagy 3 százalék. A tény az, hogy ez az EU bürokrácia fel van fújva, és azt hiszem, hogy kemény fogyókórára kellene fogni. A parlament 2 millió, 2 millió font per képviselő a költségvetése. Ez nem érték a pénzét. 160%-a nőttek a repis költségek. Azt hiszem, hogy ezt a költséget meg kellene, a kiadásokat meg kellene szüntetni. 50 millióba került az Európai Történelem Háza, 11 milliós a rezsiköltsége évente. Azt gondolom, hogy ez extravagáns. Az egész projektet ki kéne dobni. Az európai politikai pártok és alapítványok finanszírozása 176%-kal nőtt az elmúlt négy évben. Nincs szükségünk erre, az, ezekre az európai politikai pártokra. Minket képviselőket a választók, vagy nemzeti pártlistánk határoz meg minket. David Cameron miniszterelnök úr azt kéri, hogy fogyasszunk be. Itt csökkentése van szükség ebben a parlamentben, ebben a költségvetésben, az egész EU-s költségvetésben. Legalábbis 10 a kellene csökkenteni jövő évét. Ha nem csökkentünk, úgy viselkedünk, mint az elhízott macskák. Köszönöm szépen. Most pedig Vertman kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A tagállamok számára nehéz gazdasági helyzetben von kolléga reális költségcsökkentő megközelítése észszerű. Egy olyan időben be kell fagyasztani mm, forrásokat, amikor mindenkinek szorosabbra kell húzni az öveit. Azt hiszem további megtakarításokat is meg tudnánk célozni, ha az intézményközi együttműködés jobb lenne épület, emberi erőforrások szervezése kapcsán minden szükséges megtakarításnál vannak olyan területek, ahol körültekintően kell eljárni a környezetvédelemnél. Hatékony környezetvédelemi politikára van szükség minden EU-s intézményben, testületben. Az intézmények példaértékű szerepet kell játszanak Európában. Tolmácsolás fordítás esetében már a tavalyi évben költségcsökkentő intézkedéseket vezettek be. Ezeket azonban nem lehet folytatni 500 millió európai polgár számára születnek meg európai törvények. És ezeknek, az embereknek biztosítani kell, hogy mindenki a saját anyanyelvén követhesse nyomon az itt történő eseményeket. Az átláthatóság nem állhat meg a tolmácsolási költségvetés előtt. Szeretném kiemelni a főtitkár és csapatának együttműködésségét, ezt köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig, köszönöm szépen, hogy betartotta a felszólalás időt, három percre, Gariga Poyedo. Köszönöm, elnök úr. A költségvetés egy időbeli ciklus, és minden jelentéstevő, költségvetési jelentéstevő itt az Európai Parlamentben megpróbál egyensúlyt találni a képviselők jogos követelései, a állampolgárok, választópolgárok igényei, illetve az igazgatási ügyek között. Én az Európai Parlament költségvetésével kapcsolatban azt mondhatom, hogy a költségvetés jól működik, és egyes fejezetek pedig nagyon jól működnek. Például egyre növekednek a hatáskörök, a többnyelvűség növekvő problémája, több mint 700 képviselőnek nyújtandó technikai segítségnyújtás, tehát nagyon sok okunk van arra, hogy a költségvetésünk magas legyen. Azonban nagyon gyakran feltesszük a kérdést, hogy valóban szükséges-e, illetve fenntartható-e középtávon ez a költségvetés. A Költségvetési Bizottság üléséről jöttünk, ahol találkoztunk az alelnökökkel, illetve a főtitkárral. És azt hiszem, hogy amióta én foglalkozom ezzel a költségvetéssel, azóta nem volt annyi egyezés, vélemény egyezés a valódi megtakarítások, sőt negatív növekedés, ahogyan Von úr javasolja, illetve a között, hogy valódi megtakarításokat eszközöljünk, anélkül, hogy sérülnének a képviselőknek nyújtott szolgáltatások. Mi elsősorban jogalkotással foglalkozunk, ez kell legyen a fő céljunk. A jogalkotás ahhoz, hogy a jogalkotás és az általunk megalkotott törvények minőségiek legyenek, költségvetésre van szükség. A Költségvetési Bizottság pedig az Európai Bizottsághoz hasonlóan a 2% alatti növekedést tervez a 2013-as évre. A parlament bürója egy növekedési, körülbelül 3%-os növekedési javaslatból indul ki. Ez a költségvetési eljárásban csak egy pontban tér el, és szerintem sikerül majd közös pontot találnunk, és talán minden kollégám emlékszik arra, hogy ha sikerül megállapodásra jutnunk, akkor megtaláljuk a tökéletes egyensúlyt. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő Vladimir Marka két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném az előadónak megköszönni, hogy nagyon világosan meghatározta azokat a területeket, ahol a parlament megtakarításokat érhet el. Valóban így hatékonyabban is tudunk majd dolgozni. Korábban, 2010-ben én voltam az előadó a Költségvetési Szakbizottságban, és akkor különböző európai intézményekkel, főigazgatókkal tudtam, volt módon tárgyalni. Több területet határoztunk meg, ahol nem volt hatékony a munka, és több millió eurót lehetett megtakarítani a jelentésünket a ház jóvá hajta. A korábbi jelentésben azt mondtuk, hogy belső ellenőrzésre van szükség. Megállapodtunk akkor abban, hogy az infrastruktúra és logisztika főigazgatóságon és a biztonság terén kezdjük meg a belső auditot. Végül is azonban nem sikerült külső ellenőrzést, csak belső ellenőrzést csinálunk. De ha értékeljük önmagunkat, ha csak magunkat értékelgetjük, akkor nem fogunk tudni komolyan előrelépni a megtakarításokban. A válság idejében még a vállalatok is rejtett tartalékokat keresnek. Egy önkormányzati régió országomban például rengeteg annyi alkalmazottal dolgozik, mint az Európai Parlament, és nálunk is a bevételünk 25%-a most kiesik ha nem takarékoskodnánk, soha nem tudtuk volna túlérni a helyzetet. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a parlament főtitkára, ismerjük el, nagyon hasznos lépéseket tett, de tanuljunk az Európai Számvevőszéktől, amely első európai intézményként külső auditorokkal vizsgáltatta felül munkájukat, hogy csökkentsék az adminisztratív költségeket. Így lehet a szükséges strukturális változások felé haladni, és akkor millió, több millió eurót tudunk megtakarítani. Köszönöm szépen a következő előadó másfél percben Hágelond úr. Köszönöm szépen, elnök úr, először is koordinátorként szeretnék köszönetet mondani a kitűnő jelentéstevőnek a kiváló munkáért. Nagyon fontos, hogy ebben a nehéz gazdasági időben megfelelő álláspontot képviseljünk. Gebrandi kollégám nagyon jól elmagyarázta, hogy a frakciónk hogyan áll hozzá a parlamentben zajló fejleményekhez, hogy hogyan próbáljunk meg csökkenteni kiadásainkban annak érdekében, hogy a költségvetésem kiegyensúlyozott maradjon. Például egy külső auditot lehetne végezni, ahogy a Manka kolléga is említette, ezt már nagyon régóta kérjük, és valószínűleg nem fájna túlságosan. Főtitkár úr, akire Esford kolléga is utalt, nagyon jó munkát végzett abban, hogy megpróbált megtakarítási lehetőségeket találni, de úgy tűnik, hogy ezeket a megtakarításokat csak akkor eszközölik ki, hogyha mi azokat kérjük. Ez meg is történt. Ami pedig az egyetlen székhelyel kapcsolatos módosítást illeti, nagyon sokak számára szimbolikus kérdés, de gazdasági kérdés is. És az ilyen időszakban, amikor megszorító intézkedésekre kerül sor, azt gondolom, hogy a kollégáknak át kellene ezt gondolniuk. Tehát kollégák, jó irányba haladunk, és szerintem a jövőben a közvélemény szemében még jobbak lehetünk. Elnök, nagyon szépen köszönöm Haglund úr, most pedig egy percben Van Dallen úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, a tagállamok már év ó, évek óta ö, csökkenti kiadásaikat, és joggal. Pont nagyon fontos, hogy ne költsenek többet, mint amennyi bevételük van. Von kollega ezzel a hagyomány, ezt a hagyományt kíván most végre előre haladni, ehhez gratulálok. A túlköltekezést abba kell hagyni. A költségvetés felővizsgálatára a parlament egy munkacsoportot akar kialakítani, ehhez is gratulálok, de nagyon fontos, hogy külső vizsgálatra is sor kerüljön, és értékeljük azt is, hogy az általános költségtérítést eh, hogyan próbáljuk eh, feloldani a képviselő költségtérítését, hiszen az élettel kapcsolatos, eh, az élettel össz, a képviselő élettel össze nem kapcsolható költségtérítéseknek el kell tűnnie. A 2013-as költségvetést a, a saját kezdeményezésem alapján továbbra is úgy gondolom, hogy csökkenteni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig következő hozzászólunk, Morganti kolléga. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Ebben a jelentésben arról beszélnek, az Európai Parlamentben csökkenteni kell a pazarlást, ami az igazi pazarlás arról nem beszélnek, de tudjuk, hogy mi az. A két székely. 200 millió euró évente ez a költség. 1 milliárd euró egy parlamenti ciklus idején. Ha egy állampolgár tájékozott lenne erről a helyzetről, azt hiszem, hogy a vasvillával rohannának utánunk és üldöznének, ha megtudnák, hogy mit csinálunk. Ennyi pénzt pazarolni. Ezzel összefüggésben azt hiszem, hogy amit arra holnap szavazunk, valóban megfelelő jelzést kellene adnunk ebben az irányban a Dán elnökség, a kettős székely ellen szólt, ma Monti e, úrnak is folytattuk a kérdést, de nem reagált erre. Módosítani kell az egészet. Nem lehet ezt a, a francia zsarolást elviselni. Köszönöm szépen. Másodpercre Hartong úr. Voorzitter, in Nederland... Elnök úr, Hollandiában van egy mondás, ne szavak legyenek, hanem tettek de a VON jelentés ennek az ellenkezője, csak szavak semmi tett. A költségvetés a beság befagyasztásának nincs értelme, akkor, hogyha a kötelezettségekkel kapcsolatban nincs változás. Nem lehet növelni a költségvetést, de a horvát csalak, csatlakozással egy millió, sőt, még nagyobb mennyiséggel is növel, növelnek, növekednek a kiadások. A régiók bizottságának a költségvetését pontosan például meg lehetne vizsgálni, mi az, amit megtettek, mi az, amit nem tettek meg. Költségvetési ellenőrzésre van szükség, nem csak egy intézménynél, hanem mindennél. Az igazságoságot is ki kell tenni, kell terjeszteni, csak így tudunk pozitív üzenetet küldeni. Az átmeneti befagyasztás sehova nem vezet. Igazából súlyos takarékoskodásra van szükség. És mit csinálunk ezzel párhuzamosan? Az Európai Történelem házát építhetjük, mert 500 milliós költségvetéssel, aminek minden évben egyre nagyobb a költségvetése is. Elnök úr, micsoda nevetséges dolog ez. Az állampolgárok is cselekvé, cselekvést akarnak végre látni, nem pedig csak üres szavakat. Az Európai Uniónak nem a szocialisták szép beszédére kell hallgatni, hanem a választókra, akiknek végül a számlát állniuk kell nem megértjük, hogyha emiatt bosszankodnak. Köszönöm szépen, és két percre Fernández úr. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, vonornak, úrnak, illetve az árnyék jelentéstevőknek, mert kiváló munkát végeztek. És most számokat kell említenem. Idén az Európai Unió költségvetése 119 millió euró kifizetések tekintetében, ez pedig több mint egy százaléka a GDP arányában a tagállamok költségvetése 44-szerese az Európai Unió költségvetésének. 2000 és 2010 között a nemzeti költségvetések 62%-kal nőttek, miközben az Európai Unió költségvetése 37%-kal nőtt, és emlékeztetnék arra, hogy ebben az időszakban csatlakozott 12 új tagállam az Európai Unióhoz. Soha nem voltunk deficitesek, és mindig beruházásokat eszközöltünk. Az administratív, illetve működési költségek valamennyi intézmény esetében 6%-ot tesznek neki körülbelül. Az administratív, illetve működési költségek az Európai Parlament tekintetében körülbelül 1%-át teszik ki az Európai Unió költségvetésének. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell szigort követelnünk. Alkalmaznunk kell a továbbiakban is a gazdaságosság, illetve a hatékonyság elveit, és természetesen ezeket az elveket érvényesítenünk kell a jó pénzügyi gazdálkodás elveit úgy a vitában, mint a költségvetések kidolgozásában, ahogyan azt egyébként az administratív költségvetés esetében tettük meg az Európai Parlament, illetve többi intézményre vonatkozóan a legnagyobb szigorúságra és a legnagyobb megtakarításokra van szükség, de biztosítanunk kell azokat a szükséges minimum forrásokat, amelyek az intézmények jó működéséhez szükségesek. Az Európai Parlamentnél pedig eszközökre van szükségünk, hogy a jogalkotási követelménynek megfeleljünk. Köszönöm szépen, most pedig két percben Gardia Zabal Rubial asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok a jelentéstevőnek, Von úrnak a kiváló munkáért olyan iránymutatásokat terjesztett be az Európai Parlament költségvetésével kapcsolatban, amely a néhány évvel ezelőtt megkezdett munka vonalát követik, és amit nagy többséggel támogatni tudtunk. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlament költségvetése az Európai Unió költségvetésének körülbelül 1%-a. Egy nagyon korlátozott költségvetésről beszélünk, és nem tudunk még több költséget megtakarítani. A költségvetési vita elején vagyunk 2013-ra vonatkozóan, és ennek az állásfoglalási indítványnak a célja az, hogy költségvetési iránymutatásokat fogalmazó meg, amelyekkel a következő hónapokban fogunk dolgozni. 2013-ra vonatkozóan a prioritásainkat a költségvetési felelősség határozza meg költségcsökkentés, de úgy, hogy ne akadályozza az az intézmény jó működését. Azt hiszem, hogy minden európai intézménynek erőfeszítéseket kell tennie, hogy befagyassza költségvetését. Konkrétan az Európai Parlamentben azt javasoljuk, hogy tegyünk meg minden intézkedést azért, hogy az utazási költségeket csökkentsük. Ami pedig az Európa Parlamenti képviselők juttatásait illeti, parlamentként úgy gondoljuk, hogy jelentős megtakarításokat kell eszközölni közép és hosszú távon. Ezért azt javasoljuk, hogy három cselekvési irányt kövessünk. Egyrészt, hogy független értékelést végezünk a költségvetéssel kapcsolatban. A második, hogy egy konkrét munkacsoport jöjjön létre az Európai Parlamentben, amely a lehetséges intézkedéseket megvizsgálja. A harmadik pedig, hogy a főtitkártól megkértük, hogy egy kimerítő jellegű elemzést készítsen azzal kapcsolatban, hogy az alul kihasznált költségvetési sorokat szüntessék meg. A jövőbeli reformok remélhetőleg hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Parlament jobb pénzgazdálkodását megvalósítsuk. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Most pedig másfél percben Jensen asszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdem, hogy igenis kár, hogy a parlament legnyilvánvalóbb megtakarítási intézkedését nem tudtuk meghozni, hogy ezt a e, Strasburgi utazási cirkuszt nem tudjuk végre befejezni. De úgy gondolom, hogy e, erről sajnos nem mi e, dönthetünk, csak az állam és kön kormányfők. Úgy gondolom én magam is, hogy a munkánkat hatékonyabbá kellene tenni, meg kellene próbálni takarékoskodni a megtakarítások, a magasabb hatékonyság azonban nem szabad, hogy sértse a többnyelvűséget a parlamentben. Jók a technikai megoldások, amelyek egyben megtakarításokat eredményeznek, és azonos vagy jobb szolgáltatásokat is biztosítanak. De nem szabad megengedni, hogy a nyelvi szolgálatok minősége vagy a nyelves szolgálatok bármilyen formában romoljanak. Halá, alá kívánom azt is húzni, hogy minden Európai Uniós intézménynek hatékonyabban kell megpróbálni dolgozni. Ez vonatkozik a bíróságra, a tanácsra, a régiók bizottságára és a többire is. Horvátország bővítése megfelelő alkalom lehet arra, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet még több hatékonyságot elérni. Most pedig Alfred Foxnak adom meg a hangsúlyt. Köszönöm szépen, elnök úr, engedje meg, hogy megköszönöm Tarek Wonnak eh, ezt a jelentést. Örülök annak, hogy be akar fogyasztani kiadásokat. Azt hiszem, hogy ez első ilyen munkáspárti megmozdulás, mert a munkáspártiak Londonban a koalíciós kormány minden ilyen törekvését elutasítják. Remélem, hogy a londoni mesterei vonul figyelembe veszik és tudomásra veszik azt, amit ön itt javasolt. Én szeretném, hogyha az EU közigazgatási költségeket csökkentenék, a következő 7 évben csökkentenék az adminisztrációs költségeket, el kellene törölni ezt a semmire kellő régió bizottságát és gazdasági és szociális bizottságot. Ez csökkentené a bürokráciát, megtakarítana adófizetők pénzét, és jó lenne, ha csak egy székhelye lenne ennek a parlamentnek, és a brüsszeli és strasburgi tortúrát megszüntetnénk, amely csak pénzbe kerül. Otthon megszólít intézkedésekkel nézünk szembe, minket figyelnek a választóink ám, hogy mit csinálunk itt. Támog, kérem, támogassák ezt. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Most pedig két percben Matéra asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a rendkívül nehéz helyzet, amelyet gazdasági pénzügyi szempontból élünk meg, az európai kormányzás, erős kormányzás hiánya egyértelművé tette a tagállamok gyenge pontjait, amelyek nagyon sok áldozatot követelnek meg az állampolgároktól, hogy megpróbáljanak kilábalni ebből a válságos időszakból, amelyre korábban soha nem volt példa. Ezen iránymutatások, költségvetési iránymutatások meghatározásához a költségvetési fegyelem, illetve megtakarítás szavakat használták. Én azt gondolom, hogy a visszatartásra is törekednünk kell az 1,1 19%-os felső határhoz tartanunk kell magunkat illetve a 2013-as évre előrejelzett inflációhoz. Az Európai Parlamentnek is be kell fagyasztani a saját adminisztratív kiadásait, illetve a, az épület terjeszkedési politikáink csökkentését, illetve a populista módosításokat is kerüljük el. Vannak olyanok, akik nem hisznek Európában, és elveszítették a bizalmat. Tény, hogy az európai költségvetésből, az összköltségvetésből csak 2%-ot képviselünk. Ezért nagyon fontos, hogy a nemzeti költségekhez képes többletértéket biztosítsunk, illetve befektetéseket eszközöljünk azon politikákba, amelyek alapvető fontosságúak a válságból való kilábalás tekintetében növekedésre összpontosítsunk ezekben a politikákban, ez kell a célunk legyen, és hitelességet kell mutatnunk a 2013-as évre vonatkozóan. úrnak pedig gratulálok, köszönöm. And just now for... Köszönöm, mondja az elnök, most pedig három percben Fern úr kap szót. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm és gratulálok Derek Vaughan jelentéstevőnek, aki kiváló és kreatív munkát végzett, amikor is a parlament költségvetésről és a több intézményről van szó. Minden politikai frakció üdvözölte a munkásságát, tehát itt valóban széles többségre tett szert. A parlament költségvetése minden évben nőtt. De azt hiszem, hogy most széles körben egyetértünk azzal, hogy be kell fogyasztani a költségvetést, és különböző területeken kell megtakarításokat bevezetnünk. Ezek a korlátozások vonatkoznak az egyes képviselő kiadására, és ez nagyon fontos. Itt csak hét módosítót nyújtottak be. Hát eh, ez szerintem rekordnak tekinthető. Húsz százalék volt eh, a költségvetés egy része 70 millió euróval csökkent. Nagyon jó. Nagy nyomás nehezedik ránk kívülről, de nem csak csökkentésekről van szó, hanem a jövőbe vezető utat kell felmutatnunk, modernizálni, takarékoskodni, és még csak az elején vagyunk az útnak. Az egészet úgy is meg lehet valósítani, hogy alapvető munkánk ettől hátrány szenvedne. A jogalkotási munkát folytatnunk kell, nem szabad, hogy itt bármilyen visszaesés legyen. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy megállapodtunk egy munkacsoport létrehozásában, ott a szakértelem különböző területekről összegyűjthető, egymástól tanulhatunk, energiakörnyezet, épületpolitika, utazás, stb. Azt hiszem, hogy tanulhatunk a gazdasági szereplőktől, a közigazgatásból, a jogalkotási munka tolmácsolás, fordítás, stb. szintén fontos területek. Abban biztos vagyok, hogy a többi intézménytől, nemzetközi szervezetektől is tanulunk. Természetesen vannak kiadásaink, költségeink, amelyeket nem lehet csökkenteni az utazás, tolmácsolás. Hát ez a mi különleges munkánk következménye, ezt figyelembe kell venni. Zárásképpen, és most mint svéd szociáldemokrata szólok, nem pedig frakcióm koordinátoraként, nagyon óvatosan kell az állampolgárok bizalmával bánnunk. Fel kell tenni a kérdést, hogy továbbra is ide-oda akarunk-e utazgatni Brüsszel és Strasbourg között. Azt hiszem, hogy a Strasbourgi kérdés napirendre kell tőzni. Kettő percre, Rübik úr. Ja, äh, sehr geehrten, Igen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy ma ezt a vitát Strasbourgban folytathatjuk le épp az egyes módosító indítványokkal kapcsol, kapcsolatban épületek. Strasbourg a béke városa. Itt hidakat építettek Európában. Az egyik elnökünk, Schumann, volt az, aki az Európai Unió egyik alapítója is volt. Ez a jövőhez jó alap lehet. Itt van az Arte adó, amely jelentős mértékben támogatja, hogy az európai kultúra nyilvánosság elé kerüljön. Erre legyünk büszkék, és egy stúdiót akarunk az Árte stúdióval szemben a parlament számára építeni, ahol Európa találkozhat, bemutathat. Bemutatkozhat a kettes módosítóban pedig az egy, egyetlen székhelyről beszél. Hát az megvan, ez Strasbourg, hölgyeim és uraim, úgyhogy a megkötött szerződésekhez tartsuk magunkat. Ez magától értetődik. Ha a négyes módosítóban az Európai Történelem házáról beszélünk, akkor kötelességünk az ifjúság számára felmutatni azt, hogy mennyire fontos ezt a békét nap mint nap fenntartani, ezért nap mint nap dolgozni, és ezt dokumentálni is kell. A látogató központban itt a házban több mint egy millió látogató van évente. Az új parlamentben százezer. Az emberek tudni akarják, hogy Európa történelme hogyan alakult. Ehhez pedig erős európai pártokra van szükség ezeket össze kell tudni fogni, hogy felléphessenek a nemzeti egoizmus, a nemzetállamok sovinizmusával szemben. Ehhez európai, erős európai pártokra van szükség, akiket persze finanszírozni kell. A hatos módosítóban a képviseletről beszélünk. Igen, a képviselőket is kísérni kell, nekik is joguk van arra, hogy tisztességesen kísérjék őket a házban. Úgy gondolom, hogy a holnapi szavazás nagyon fontos, éppen ezért köszönöm. Köszönöm én is. Most pedig két percre Stavrakakis úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, én is szeretnék először is az el, előadónak köszönetet mondani, és gratulálni is, hiszen kiváló munkát végzett. Újra az útmutatók, az iránymutatókról beszélünk a költségvetéssel kapcsolatban, és újra a gazdaság és szociális válság tükrében beszélünk a költségvetésről, ami kemény próbának teszi ki a költségvetést magát, és a megtakarítások értelmében igen súlyos megtakarító intézkedésekre kerül sor a gazdaság minden részén. Ezt az előadó is látja, támogatom is ezt. Az előadó kimondja, hogy a felesleges kiadásokat fel kell adjuk, prioritásokat kell tudnunk meghatározni a kiadásokat, átütemezni azért, hogy az éves költségvetésünk megfeleljen az előírásoknak. Az előadás, előadóhoz hasonlóan én is azt húzom alá, hogy egyrészt a közigazgatási megtakarítások mellett a figyelembe kell venni a másik oldalon a jogszerű kötelezettségeket. Horvátország csatlakozása egyrészt, másrészt az, hogy a hatékony közigazgatást fenntartsuk annak érdekében, hogy az Európai Unió egyre növekvő kötelezettségét, például a Lisszaboni szerződésből adódót teljesítsük. Köszönöm. Most pedig Sean Kelly úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A többi előadóhoz, felszólalóhoz hasonlóan én is először köszönetet szeretnék mondani Vón úrnak. Kiváló munkát végzett ebben a nagyon fontos jelentésben. Természetes és magától értetődő, hogy a média, a nagy közönség figyeli a politikusokat és a kiadások szintjét. Ez persze nem rossz önmagában, ez azt is előidézheti, hogy megvizsgáljuk saját helyzetünket. Nem látok semmi rosszat abban, hogy legyen egy külső audit a tevékenységeinkről. Ez természetesen jó az összkontextus tekintve, de másrészt megkönnyíti azt, hogy megvédjük bármilyen kiadásunk is van. Sőt, hát rámutathat olyan területekre is, amelyekről mi magunk úgy gondoljuk, hogy tökéletes, de talán mégis megtakarításokat lehet ott összhatásában tekintve elérni. Az emberek a kollégák említették az egységes, az egyetlen székhelyet. Hát ez bizony kérdés, de az, hogy itt vagyunk Strasbourgban havonta, ez valami olyasmi, amit lehet, hogy nem vesznek észre az állampolgárok, másrészt pedig nem sok értelmét látják. Valóban meg kell ezt tárgyalni, és talán valamilyen formában rendezni kell a franciákból, franciákkal Strasbourg kérdését. Hogyan lehet a hatékonyságot ezzel kapcsolatban is növelni? A, a bizottságok, a régiók bizottsága és más bizottságok üléseinek rendszerességét is meg kell vizsgálni külső vizsgálattal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kelly úr elfogadja Rübis úr kék kártyáját? Rübis úr, akkor megadom a szót kedves Kelly kollega, köszönöm, mert a, érintette a képviselő kiadását is. Gondolja, hogy az itteni képviselők egyszerűen az általánydíjakat, bérüket majd csökkenték? Mindenki saját maga felel azért, hogy a maximumig elköltéje a neki biztosított pénzt, nem kötelező ez, mindenki maga dönt arról, hogy mennyit dolgozik ebből, mennyit alkalmaz, ahhoz, hogy a munkáját jól alakíthassa. Vagy például a béreknél szerv, különböző szervezeteknek, munkanélkülieknek, szegényeknek, mindenkinek fel is ajánlhat, és ezt a nyilvánosság elé is tárhatja. Elmondhatja, hogy mire költi a bérét. Gondolja, hogy az a helyes út, hogy minden képviselő saját maga kezdeményezzen? Uh, Köszönöm, Persze, a képviselő feladata az, hogy eldöntse, hogy hogyan jár el, de úgy gondolom, hogy én sokkal inkább azt mondom, hogy a külső audit a legjobb és a leg módja. Shakespeare is mondta, hogy nem látjuk a szál, a tuskót sem a saját szemünkben az objektivitás éppen ezért kívülről talán biztosítottabb és korrekcióhoz vezethet, ha szükséges. Köszönöm. Két percre Olenicsák úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, ezért a nagyon jó, nagyon okos jelentéshez. Miután a Lisszaboni szerződés érvénybe lépett, új kihívásokkal kell szembenéznünk. A munkánk minőségén múlik az európaiak jövője. Reformokat kezdtünk meg a kappal kapcsolatban, a kohéziós politikával kapcsolatban, és nagyon aktívak vagyunk más területeken is. Professzionálisnak kell lennünk, és jó támogatást kell kapnunk az adminisztráció részéről is az Európai Parlamentben, illetve a bizottsági dolgozók és saját munkatársaink tekintetében is. Ehhez pedig megfelelő forrásra van szükségünk, és munkánk minőségét nem szabad feláldozni. Válságot élünk meg Európában, ezért szolidaritásra van szükség azokkal, akik nap mint nap megtakarításra kényszerülnek. Ezért támogatom, hogy az Európai Parlament költségvetését befagyasszuk, ugyanakkor viszont meg kell próbálnunk más megoldásokat találni, amelyek még eredményesebbek. Említették az Európai Parlament Strasburgi székhelyét, ez érthetetlen számunkra, és er- erről nap mint nap beszélünk. Több millió európai állampolgár számára érthetetlen ez. Nem tudják, hogy az Európai Parlamentnek miért van két székhelye. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban rendet kell teremtenünk, és meg kell szüntetnünk ezt az őrült helyzetet. Támogatom támogattam az első pillanattól kezdve az Európai Parlament egyetlen székhelyét Brüsszelben, ami sok-sok millió eurót megtakarítana számunkra. Elnök, nagyon szépen köszönöm, most pedig eh, Kovál képviselő következik. Köszönöm szépen. A jelentéstevőnek köszönetet mondok, de úgy tűnik, hogy ez csak három szóra csökkentődött a végén, csökkentés, csökkentés, csökkentés, vagy nyírbálás, úgy is mondhatnám. Rübik úrnak mondom, mondanám ezt, hogy ön rábízná a pénzét valakire, aki saját finanszírozását nem tudja kezelni? Ez a saját problémánk, hogy a saját házunk táján nem tudunk rendet teremteni, propagandára költünk rengeteg pénzt, Rubik úr, ezzel egyetértek. Igen, az európai történet házára pénzt kellene költenünk. Talán nem az Európai Parlament finanszírozza azt, és a legjobb propaganda az, hogy a saját juttatásainkat csökkentjük. Például, ha szórakoztatási, illetve reprezentációs költségeinkből tiz, költségeinket 15%-kal csökkentjük, az egészen megbízhatóvá tesz minket, és hitelesé. Elnök, köszönöm szépen, hárman szeretnének hozzászólni. Először is Baszeszko asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök úr. Gazdasági megszorításokkal kell a tagállamoknak szembenézniük, ezért most a költségvetési fegyelem különösen fontos. Az intézményeket elszámoltathatóvá kell tenni, és a költségvetési szigort alkalmazni. Az intézmények költségvetése a teljes EU költségvetés 5,8%-át teszik ki. A megtakarításhoz az átfedéseket, illetve a nem kihasznált költségvetési sorokat azon is azonosítanunk kell, és elemeznünk kell azokat a megtakarítási lehetőségeket, amelyek a tudásmenedzsment rendszer bevezetéséből fakadnak. A 27-es cikk a költségvetési rendeletből szintén említ erre eszközöket. Úgy gondolom, hogy az intézmények költségvetése a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség elveit kell képviseljék. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. A következő hozzászóló Kozlovszki úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a gazdasági válság és az államadóság kontextusában nagyon fontos, hogy az Európai Parlament és ki a képviselők költségvetési fegyelemről tegyenek tanúbizonyságot. A következő években valóban reális költségvetést kell elfogadnunk, és olyan fellépésre van szükség, amely megtakarítást garantál a költségvetési sorok befagyasztása 2013-ban, ez megfelelő az utazási költségek befagyasztása, így lehet a mai problémákat vagy nehézségeket feloldani. Egyetértek azzal is, hogy ebben a parlamenti ciklusban korlátozni kell az épület projekteket, azokra kellene szajtkoznunk, amelyeket most hajtunk végre. A Költségvetési Bizottság és az elnökség együtt kell működjön az egész év során be kell, ve, be kell vezetnünk változásokat az eljárásban is. Ferejre úr egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az európai intézmények kiadásainak meg lett illeti, a parlamentét is, azért tiszteletben kell tartani a többnyelvűséget, ez egy alapelvünk hiányosságok, problémák a tolmácsolás szolgálatában, ez oda vezethet néhány, néhány feltétel között. Lehet, hogy amik nem szólhatunk anyanyelvünkön. Például a Köcsvetési Bizottságban néhány módosítók vannak, amelyeket eh, csak angolul fogadnak el. Ez a fordításra vonatkozik persze. A nemzeti nyelve problémája merül fel. A tolmácsolás, fordítás, eh, siköltségek csökkentése még rosszabbá teszi a helyzetet nem szabad ezeket a megszorításokat úgy bevezetni, hogy olyan személyektől szabadulunk meg, akik nagyon fontosak a ház zöggenőmentes működése érdekében. Nem szabad kockázatni a tolmácsokat, fordítok a szíveszt, fordítok a szilvesztri szúr. A közigazgatási kiadások megtakadás, megtakarítása növekedés érdekében, hát ezek a költségvetési útmutató kulcsszavai. Én is szeretnék köszönetet mondani von kollégának, sok más képviselőhöz hasonlóan sokan osztják véleményét, hiszen kiváló volt az együttműködés az előkészítés során. Európának a gazdasági válság ezen szakaszában erősebb hangon kell szólania, hiszen erős európai irányításra van szükség Európának, hozzá kell járulnia a tagállamokon munkáján kívül a megoldáshoz. Érezni kell a polgároknak azt, hogy Európa hogyan támogatja, erősíti a növekedést. Van is egy stratégia a növekedésre az Európai Unióban és a tagállamokban is. A megtakarítások nos, előbb vagy utóbb a megtakarításokat is tovább kell majd megtakarítani, és ezt várják a, az állampolgárok és nagyon sok tagállam szkeptikus. El kell tudjuk magyarázni az állampolgároknak, miért van két székhelyünk. Köszönöm szépen. Most pedig Sinclair asszony következik. Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok Vón úrnak ezért a jelentésért, és a 21. század kinkönyúja akar lenni, de úgy tűnik, hogy itt az EU költségvetés csökkentésében előjáró lehet. A nemzeti költségvetési konszolidációs erőfeszítéseknél úgy tűnik, hogy az EU nem akarja a kiadásait csökkenteni, nem akarja visszafordítani, hanem be akarja fagyasztani az inflációt, nem akarja figyelembe venni. Mi lenne, hogyha visszavonnánk bizonyos kiadásokat, és megtakarítanánk a az adófizetők pénzét. 340 euró a napi díjunk. Nagyon sok európai parlamenti képviselőt láttam, hogy aláír pénteken, amikor nincs is munkanap, ellopjuk az állampolgárok, az adófizetők pénzét. 90 a kiadásaink 90%-át számlával kellene igazolnunk, ahelyett a 15%-os arány helyett, ami most valósul meg. Óriási pazarlás folyik itt ebben a házban, elképesztő mértékben pazaroljuk az adófizetők pénzét. Köszönöm szépen. Az utolsó pedig Rübi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a vitából kitűnik, az az, hogy az állampolgárok joga az Európai Unióban az, hogy sokkal többet tudjanak meg a ház munkájáról, arról, hogy mire, mind dolgozunk, mit adnak számokra az intézmények. Éppen ezért a PR munka erősítését támogatom. A nemzetközi figyelem fontos. Fontos, hogy minden nyelven tudjuk ezeket a dolgokat kommunikálni, ezért fontosak a tolmácsaink. Az Európai Parlament a világ egyetlen parlamente, amely a nyelvi sokrétűséget, a sokféle nyelvi összetételt úgy tudja alakítani, hogy megértsük egymást. Rendkívül fontos az, a költségvetésben is, hogy a politikai pártok, a képviselők még aktívabban magyarázzák, hogy Európa béke műve az, amin dolgozunk. Hogy a képviselők között is persze van különbség, ezt a mai vita is megmutatta. Köszönöm. Köszönöm én is. Most pedig. Igen. Kék kártyát látok. Ügyrendi kérdés. Megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. A korábbi vitában, az emberi jogokról szóló vitában kék kártyát is felmutattam, de a második kék kártyát már nem engedte. Itt most volt egy olyan előadó, aki felszólalási időt kapott, kék kártyát is, és az EPP-nek sokkal több spontán hozzászólója volt, pedig én voltam az első, aki legy- jelentkeztem. Tessék itt is minőséget biztosítani. Hogyha arról beszélünk, akkor legalább ebben a teremben legyen megfelelő minőség. Szinkler asszony. Úgy gondolom, hogy mindenkinek megvolt a lehetősége arra, hogy szóljon önnek is. Nem hiszem, hogy ez bármilyen eljárásnak mondott volna. Most pedig Vón úrnak adom meg a szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék az árnyék jelentéstevőknek, illetve valamennyi kollégának köszönetet mondani hozzájárulásaikért. Úgy gondolom, hogy széleskörű konszenzus alakult ki, de nyilván meg kell néznünk, hogy az Európai Parlamentben hogyan tudunk megtakarításokat eszközölni, és biztos vagyok abban, hogy a főtitkár úr követi ezt a vitát. Nyilván különbségek lesznek azzal kapcsolatban, hogy hogyan érjük el ezeket a megtakarításokat, illetve hogy mennyi megtakarítást legyen. Az egyetlen székhely, a személyzeti költségek, fordítási költségek felmerültek. Kollégák véleménye eltér ebben, illetve a munkacsoport szerepével kapcsolatban is különbségek voltak. Igyekszem a lehető legrugalmasabb lenni, úgyhogy a munkacsoport tekintetében kérem, hogy ez egy olyan téma legyen, amelyel később foglalkozunk. Igyekeztem minden kolléga véleményét figyelembe venni. Azt remélem, hogy a parlament költségvetésének növekedése a lehető legalacsonyabb lesz, ugyanakkor viszont a parlament eredményes működését biztosítjuk. Köszönöm szépen, von úr, mondja az elnök. Akkor most lezárom a vitát, holnap déli 12 órakor fogunk Holnap 12 órakor fogunk szavazni. Ügyrendi kérdés, sajnos nem halljuk a képviselőt. Mikrofont kérünk a képviselő úrnak. Elnézést kérek, ügyrendi kérdés. Úgy tűnik, hogy vákumban beszélünk, ugyanis a főtitkár sincs itt, a felelős alelnökök sincsenek itt, akik a költségvetésért felelnek. Szerintem ez egy olyan dolog, amit figyelembe kéne vennünk, tehát hogy a következő vita során mindannyian itt legyenek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek önnel. Valóban, amikor egy ilyen fontos kérdést vitatunk meg, mint a parlament költségvetése, a költségvetés felelősei legyenek jelen. Teljes mértékben egyetértek az ön megjegyzésével, és a büró ülésen ezt be is fogom terjeszteni. Köszönöm. Já. Eh, denní zasedání bude přerušeno nyní do 9 hodin. Az felfüggesztettem, felfüggesztem az ülést este 9 óráig.